Meine Damen und Herren, wir setzen die Sitzung fort. Folytatjuk az ülést tehát. Tájékoztatom Önöket, hogy a szklerózis multiplexel kapcsolatos írásos nyilatkozathoz egy bizonyos többséget el kell érni. A 123-as cikke alapján az eljárási szabályzatunknak, amit az érintetteknek külön el is küldtünk. Ez a szöveg most kihirdetésre kerül, a jegyzőkönyvben pedig szerepel az aláírók neve. Az első alóírók Luhan, között volt Luhan úr, és most neki adom meg a szót, hogy fűzön néhány szót a nyilatkozathoz. So, Er Nem látjuk. Akkor ettől még a nyilatkozat érvényes, de ott van. Megvan Luhan úr. Luhan úr, kérem, hogy fűzzön néhány szót az írásos nyilatkozathoz. Megvan a kellő számú aláírás. Joga van most hozzáfűzni néhány szót. Uh, Kedves kollégák, szeretném megköszönni mindenkinek, aki aláírta a 20-as számú írásbeli deklarációt, amely arra szólítja fel a tanácsot és az Európai Bizottságot, hogy támogassák a szklerózis multiplex eh, kutatásokat, illetve az érintett emberek eh, foglalkoztatását. Ez emellett speciális eh, tréningre van szükség az ápolónők körében, valamint arra is felhívjuk őket, hogy az Európai Parlamentben alakuljon ki vita erről a témáról, és minden intézményben az olyan krónikus betegségekről, mint a szklerózis multiplex. Köszönöm még egyszer mindenkinek, hogy aláírták. Herzlichen Dank! Mi is köszönjük. Elkezdjük most a szavazást. A rendünk szerint az egyszerűsített eljárásban fogunk szavazni. Sartori asszony jelentéséről az EK és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megújításáról.